Uh, we will continue. Kedves kollégák, akkor folytatjuk a munkánkat, a napi rendre térjünk rá. Elnézést a késlekedésért. Nagyon hosszú vitátba bocsátkoztak a koordinátorok, úgyhogy ezért tartott ilyen sokáig, majd egy kicsit később összefoglalom a koordinátori döntéseket, a titkárság készíti ezt elő. Most rátérünk a szavazásra. Négyes napi rendi pont. az adózás területén a kötelező információra cseré, információ cserére vonatkozó tanácsi rendelet tervezett módosításáról szavazunk. Az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere tehát. Kérem mindenki helyezze be a szavazókártyáját a szavazógépe. Okay. Um, amendment. Akkor kezdjük. 42-es módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 43-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A 48-ast visszavonták, mondja az elnök. Elnézést, mondja az elnök, félrevezető információt kaptam, 48-astól szavazunk mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítva. 50-es mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 51 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellette, ellene, ezt ellenőrizzük. Elutasítva. Okay, okay. It's rejected anyway. Um, now, 52. 52-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Tízes és 54-es mellette. Ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de nézzük meg. Yes, rejected. Elutasítva. Következik az 53-as. Mellettem. ellene. Tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? Jó. Ellenőrizzük. 53-ast ellenőrizzük. Elutasítva. 11-es mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítva. 12-es mellette? Ellene? Tartózkodás? Ezt ellenőrizzük. Elfogadtuk. 11-9 ellenében. 13-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. 22-est ellenőrizzük. Tíz kilenc, elfogadtuk. Én nekem sincs itt a kártyám, de mellette szavazok. Igen, mellette, jó. Akkor 11 a 9 ellenében elfogadtuk. 24-es mellett, 23-as mondja az elnök, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtok, 27-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 31-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítva, mondja az elnök, majd javítja magát elfogadva. 3-as mellette ellene Na, ezt ellenőrizzük akkor, a hármast. Elutasítva. 10-11 ellenében elutasítva. 4-es mellette. Ellene. 10-11. tartózkodás elutasítva, 36-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtó, 37-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 38-as mellette, ellene, ezt ellenőrizzük, Harmincnyolcast ellenőrizzük. elfogadva. Negyvenes. 40-esről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, Ötös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, Hatos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 41-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, elfogadtuk. A teljes véleménytervezetről szavazunk mellette. Nem, elektronikusan szavazunk, elnézést. Elfogadtuk. 13-9 ellenében egy tartózkodással. Karim jelentés, Karim jelentés következik. Yep. So, uh, compromise number. Akkor az egyes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Az AFKO 5-ös mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk, az Ample 2-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, a kettes kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, az Ample 5-ös mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Ample 6-os mellett, ellene, ezt ellenőrizzük, tehát az Ample 6-ost ellenőrizzük. Elutasítva. 12-8 ellenében. Négyes módosító mellett. Hatos mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hetes mellett. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. tehát át ugrottunk az ötösön, most szavazunk az ötösről mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, nyolcas módosító mellett, ellene, ezt ellenőrizzük, Elutasítva. Tehát 11-11 és két tartózkodás. 9-es módosító mellett akkor ez okafogyott. A hármas kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellett ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 14-es módosító mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Empl 8-as mellett, AFKO 19 ebben az esetben mellett, ellene. Szerintem itt van egy kis zavar. Tehát az AFKO 19-esről szavazunk. Még egyszer, mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. A 15-ös két részben, első rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett, ellene, ezt ellenőrizzük, 11-11 ellenében két tartózkodással elutasítva. Most a néppárt szavazatait számoltuk meg. Itt van a kártyája. Tehát működik. Sajnálom. Ez az első kártyás szavazásról most. Tehát akkor ismételjük meg a szavazást. A 15-ös második részéről szavazunk. Elfogadtuk. ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as módosító mellett, ellene, Ezt ellenőrizzük. Elutasítva. Hetes kompromisszum mellett. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. A 16 emple mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 19-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. emple 12 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ample 14-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, a 20-as módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 21-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, a hatos kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 24-es módosító mellett, ellene, tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de azért ellenőrizzük. Elutasítva. 10-10 két tartózkodással. Hetes kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 33-as módosító mellett ellene tartózkodás, tehát ezt ellenőriznünk kell. Elutasítva. A 34-es mellett ellene tartózkodás elutasítva 35-ös mellett ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük, ellenőrizzük, 35-ös, elfogadtuk. 36-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 37-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 38-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, AFKO 6-os mellett ellene tartózkodás elutasítva, AFKO 7-es, AFKO 10-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 12 AFKO mellett, ellene, ellenőrizzük, az Ample 1-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, Ample 4-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, Ample 10-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, Kont 2-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, Kont 5-ös mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk, kon 6-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, kont 8-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, kont 9-es mellett, ellene, ellenőrizzük, elfogadtuk. Kont 11-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, Afkó 18 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, Inta 1-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, Inta 2 mellett, ellene, ellenőrizzük, Elfogadtuk. Inta hármas mellett. Ellene. tartózkodás. Nem vagyok benne biztos, elnézést. Egyel túl sok. Elfogadtuk. Inta négyes mellett. Ellene tartózkodás, ellenőriznünk kell. Az Inta 4-est ellenőrizzük. Elutasítva. Elfogadtuk. Elfogadtuk. Inta 5-ös mellett ellene, tartózkodás elutasítva. Inta hatos mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, egyes módosító mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, a jelentéstervezetről mellett, ellene, Elnézést elektronikusan. Elektronikusan. Elfogadtuk. Gratulálunk Karim úrnak. Uh, now We, we have, uh... Jó. Megginis asszony, itt van a körünkben. Jó napot kívánok! Üdvözlöm őt! Szeretném önnek megadni a szót. Egy olyan témával kapcsolatban, amivel, amit tegnap beszéltünk meg az esti ülésen. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy ennyire megengedő volt, köszönöm, hogy a tegnapi meghallgatás után ma itt lehettem. Aludtam rá egyet, így aztán elgondol, el tudtam gondolkodni a tegnapi prezentációkon, remélem, hogy ezzel hozzátehetek valamit. Köszönöm a kezdeményezést, fontosnak tartom, hogy ezt a meghallgatást sikerült megrendezni tegnap. Én mediátor vagyok a gyermekek külföldre történő jogtalan elvételében, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy gyakorlati, illetve baráti, barátságos megoldást találjanak mindig a felek, úgyhogy a gyermek érdekeit tiszteletben tartják és előtérbe helyezik. Rendkívül bonyolult ugyanakkor a helyzet, nagyon sok a határon átnyúló vagy nemzetközi partneri kapcsolat, vagy házasság, 2013-ban 230 gyerekről van tudomásunk, aki eltűntnek nyilvánítanak, és ebben eh, több mint 20% a azoknak az eseteknek az aránya, a, ahol is a gyermeket a szüleik eh, illegálisan átvitték a határon. A hágai konvenció, a hágai egyezmény, 1980-as hágai egyezmény hiányosságait kell megpróbálni eh, kiavítani. 90 esetet figyeltem meg az elmúlt 12 hónapban. Ezek alapján jogi és gyakorlati megvalósítási problémákról is beszámolhatok. Nézzük a jogi problémákat. A különböző bírósági gyakorlat, illetve joghatóság eltér országról országra nincs meghatározva megfelelően a szokásos lakhely, sokszor a gyermek nem adják meg a jogát, hogy mind a két szülőhöz hozzáférhessen, nincs sokszor megfelelő tisztességes bírósági tárgyalás, nagyon hosszúak a határidők a bírósági folyamatban. Nézzük a gyakorlati problémákat. Az adminisztratív eljárás túlságosan hosszadalmas, akár lehet szó bírói, illetve rendőrségi eljárásról, Sokszor a gyermeknek nincsenek megfelelő hozzáférhetési jogai, vagy a mind a két szülőhöz való hozzáférhetési jog, illetve nincs megfelelő kommunikáció a gyermek és a között a szülő között, akitől elrabolták a gyermeket. Ami a joghatóságot illeti, itt is vannak gondok, nagyon nehéz azt elérni, hogy egy más tagállam illetékes bíróságának döntését tiszteletben tartassák egy a tagállamban. A Brüsszel 2 rendeletben nem definiálják a szokásos, a szokásos lakhelyet. Valaki, valakinek csörög a telefonja, kérem azt vigyék ki. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Nos, az a bíróság, ahol a gyermeknek a szokásos lakhelye volt, továbbra is illetékes marad a gyermek elrablása után, de vannak olyan esetek, amikor mind a két bíróság azt, kér, azt azzal érvel, hogy ők az illetékesek, pontosan azért, mert a szokásos lakhelyet nem definiálják megfelelően. Tehát mind a két szülő jogosan követeli, hogy az ő bírósága legyen az illetékes bíróság. Itt problémáról van szó, ez ahhoz vezet, hogy az egész folyamat elhúzódjon, és ez nyilván nem tesz jót a gyereknek. Figyeljünk oda arra, hogy ezeknek az elhúzódó folyamatoknak milyen hatása van a gyermekre. A szokásos lakhely kérdésével, tehát mindenképpen foglalkozni kell, amikor is erről beszélünk a rendelet módosításában. A végrehajtása meg a gyakorlati megvalósítás, ez nem mindig működőképes, sokszor nem helyesen hajtják végre az ítéletet bizonyos tagállamokban. A DJI-pol idén ezeket az eseteket már vizsgálta, és úgy gondolja, hogy a tagállami bíróságoknak kell sokkal jobban együttműködni már a folyamatok, a bírói vagy igazságügyi folyamatok legelején. Sokszor az lenne a legjobb, hogyha a kérdéssel foglalkozó, vagy az ügyel foglalkozó bírák a legelején személyes kontaktusba lépjenek egymással, ezáltal sok időt nyerhetünk, és ez a gyermek érdekeit szolgálja. Utal, utalnék a közvetítésre is. Én legelsősorban ezzel foglalkozom, ez az én hatásköröm, de bevezetőként összefoglalnám, hogy a Brüsszel 2-át hol kell módosítani. Tehát szokásos szakhely, szokásos lakhely, a bírák között együttműködés, a központi hatóságok közötti jobb együttműködés. Ezek, ezeket mind támogatnám. Nézzük a közvetítést, a mediációt. Ha tudom, akkor ha jól tudom, akkor tegnap a jogi és technikai kérdésekről volt szó. Nagyon fontos, hogy a gyermekek jogait védjük ezekben a nehéz helyzetekben. Általában közös megegyezéssel, főleg a közvetítésen keresztül történő közös megegyezéssel történő történő probléma megoldása a leghatékonyabb, ez azonban nem mindig működőképes, tehát föl kell tárni a szülők számára az, hogy milyen lehetőségek vannak, sokkal jobb ez, mint hogyha a bírák jelölnének meg kívülről egy megoldást. Hosszú távon egyébként sokkal jobb esélyei vannak a közös megegyezéses megállapodásoknak, mint a bírói ítéleteknek. Ez olcsóbb is, gyorsabb is, ezt ne felejtjük el. A dji ból 2012-ben is végzett tanulmányokat ezekben az esetekben, és ők ajánlásokat fogalmaztak meg, miszerint a családon belüli gyermekelrablás esetében mindenképpen a leghatékonyabb megoldás a közvetítőn keresztül történő megegyezés. A Brüsszel 2-ben is ezt kéne tehát hangsúlyozni, hogy preventív közvetítéshez folyamodjanak a felek közvetítőknek egyébként van egy, van egy magatartási kódexe, és egy egész hálózatuk létezik, megfelelő normákkal rendelkeznek a, a képzésben is. Azt gondolom tehát, hogy a közvetítést kell előtérbe helyezni, erre kéne alapozni a vitánkat. Arra kéne a bíróságokat is ösztönözni, hogy próbálják meg ezt az utat feltárni, és amint lehet, ezt ajánlják a perben lévő felek felé, vagy feleknek. Azt hiszem, tehát a Brüsszel 2-t is ezzel lehet javítani. Nagyon fontos, hogy a bírák, az ügyvédek, a központi hatóságok is erre koncentráljanak. Lehet, hogy jelenleg is beszélnek erről, de nem tudom, hogy megegyeznek-e abban, tehát bele, mindannyian egyetért, minden, az összes fél egyetérte abban, hogy ez a legjobb megoldás illetve ezzel kell kiegészíteni a rendeletet. Tegnap a biztos beszélt arról, hogy központosítani kéne ezekben az esetekben a bírói eljárást. Szerintem mindenképpen jó lenne, hogyha harmonizált lenne a családon belüli gyermekrablás esetében az igazságszolgáltatási eljárás. Ez sokat segítene például a direkt képzésében is, illetve a közvetítő kérdésében. Ez nagyon fontos a továbbra az, hogy a jogi munkatársakat, illetve a közvetítőket megpróbáljuk egymással közelebbi viszonyba hozni. A rendeletben foglaltakat tehát szorosabbra kell fogni, jobban meg kell valósítani, továbbá nagyon fontosnak tartom a képzés szerepét, illetve az Európai Bírói Hálózatot is ki kell használni. Elnök úr, az a lényeg, hogy a gyermek érdekeit tartsuk a legfontosabbnak, és azt gondolom, hogy a Brüsszel 2-es rendelet felülvizsgálata kiváló alkalom arra, hogy megváltoztassuk, módosítsuk ezt a rendeletet ott, ahol tudjuk, hogy vannak hibák, hiányosságok. A gyermekek és a családok számára is. Ez egy nagyon hosszadalmas, nehézkes eljárás. A közvetítés lehet a megoldás, de a közvetítés csak akkor alkalmazható, hogy ha korán kezdik ezt el. Például az az elmúlt 12 hónapban két sikeres közvetítői esetünk volt. Korábban egyáltalán nem voltunk sikeresek, mert általában túlságosan későn érkeznek hozzánk ezek a megkeresések, nagyon nehéz ilyenkor már megoldani, de amikor mindkét fél hasonló, mind a két fél hajlandó arra, hogy közvetítésen keresztül oldják ezt meg, akkor ez mindenképpen hasznos lesz. Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget, hogy megengedtek ma szóljak hozzá. Elnök, köszönöm szépen! ezeket az elgondolásokat, észrevételeket a Brüsszel kettes rendelettel kapcsolatban. Kérdezem a képviselőknek, képviselőket, hogy van-e ezzel kapcsolatban bármilyen mondandójuk, észrevételük, úgy látom nem. Jó, akkor köszönöm szépen, köszönöm, hogy megosztotta velünk véleményét, illetve tapasztalatát. We will uh, continue uh, by point number 11. Következik a 11-es napi rendi pont. Delvó asszony következik, aki be fog számolni arról, hogy a vállalatok, illetve a polgárok szabad mozgásával kapcsolatban milyen előrelépés történt, ugye itt a leegyszerűsítő van szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Comme vous le savez, nous sommes... Euh, Bizonyára tudják, hogy háromoldalú egyeztetés zajlik. Ma délután is lesz egy ilyen egyeztetés. Elképzelhető, hogy valamit el is érünk, vagy lezárjuk a folyamatot. Donc, pour rappel. Összefoglalnám, hogy mi a parlament álláspontja. Amit a parlament első olvasatban elfogadott, az rendkívül messze áll attól, amit a tanács szeretne. itt a legalizációról van szó, az apostilról. A parlament nagyon sok dokumentumra szeretné vonatkoztatni, tehát a hatály nagyon tág. A tanács hosszú viták után, ugye négy évről beszélünk, tehát a tanács végre megegyezött egy egészen rövid dokumentum listáról. Alapvetően itt születési anyakönyvi kivonat, egyéb anyakönyvi kivonatokról, tehát halálesetről, partneri kapcsolatról, házasságról szóló anyakönyvi kivonatról van szó. De sikerült ezt nekünk három dokumentummal kiegészíteni, Egyrészt az életben létről szóló anyakönyvi kivonat. Sokszor, sok tagállamban ezt teszi azt lehetővé, hogy ne ott szavazzon, mint amelyik országnak az állampolgára. Aztán másik pedig az erkölcsi bizonyítvány. Ezek, ezek, azok az egy, ezek azok a dokumentumok, amelyeket sikerült föltenni a listára. Próbáljuk még tovább hosszabbítani ezt a listát, illetve azt szeretnénk elérni, hogy több nyelven elérhetőek legyenek ezek a dokumentumok. Ugye a tanács négyel, négy elemmel kezdett a listát, most már kb. tíznél tartunk. Szerettünk volna, szerettük volna még több dokumentumra kiterjeszteni a hatályt, és azt sikerült elérni a tanácsnál, hogy két év múlva felülvizsgáljuk mindezt, tehát a hatályba lépés után két évvel a tanács egy hatástanulmányt fog létrehozni, ebben szó lesz a hatályról is. Egyébként a dokumentumok vonatkoznak a vállalkozásokra, tehát például a vállalkozások alapító okiratára, de ide tartoznak a különböző diplomák, illetve képesítések és a fogyatékról szóló dokumentumok. Ezekre már nem kell apostilt kérni. Van még két pont, ahol nem sikerült megegyezni, illetve egyik az tájékoztatási kötelezettség. Szeretnénk, hogyha a tagállamok számára kötelező lenne Tájékoztatni a polgárt arról, hogyha egy adott esetben már nincs szükség a posztérra. Második dolog, ahol még folyik a vita, ez a költségek, a díjazás. Ugye van egy több nyelvű dokumentum, ami kíséri a alapdokumentumot. Kérdés, hogy ez ingyenes legyen ez a több nyelvű dokumentuma, vagy nem. Szerintem közel vagyunk a megegyezéshez. Meglátjuk, mire jutunk ma délután. Egy dolog volt rám komoly hatással a tárgyalások során. A tagállamok nem. Mert senki nem bízik a másik, által, másik tagállam által kibocsátott dokumentumban. Pedig ezzel megkönnyítjük az életünket. Szerintem, hogyha a külügyminisztérium rápecsétel egy apostilt egy dokumentumra, az lehet, hogy az hivatalosan néz ki, de ez mit bizonyít végül is? Az új rendszerben pedig, hogyha egy tagállami hatóságnak kétsége van egy dokumentum hitelességével kapcsolatban, akkor a hálózaton keresztül hamar választ kap egy másik tagállamtól, amiben garantálja a másik tagállam, hogy az illető dokumentum hiteles, avagy nem. Szerintem ez mindenképpen jót tesz a dokumentumok hitelességének. Ez az új rendszer, tehát meg kell változtatni a régi szokásokat. Nagy a bizalmatlanság, és ezért, és ezzel magyarázható a tanács lassú tárgyalási folyamata. Alapvetően, a, alapvetően elmondhatjuk azt, hogy a tanács egyáltalán nem lelkes, hiszen a hágai egyezményen hágai egyezményt kéne egy kicsit továbbfejleszteni. A bizottság javasolt egy szöveget, mi a polgárok érdekeit képviseljük elsősorban ha azt szeretnénk, hogyha a személyek és az áruk szabadon mozoghassanak az EU-ban, hogy legyen egy belső piac, akkor fontos, hogy a felesleges formalitásokat megszüntessük. Remélem, hogy délután sikerül megegyezni. Köszönöm. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Van-e kérdés, megjegyzés kollégák részéről? Nem látok hozzászólási kérést. Úgyhogy köszönöm szépen Neldelvó asszonynak. Most pedig a 13-as ponttal folytatjuk. Digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósítása felé című vélemény módosításainak megvitatása. Ha jól értettem, eh, Tambaszki urat Lua úr helyettesíti. Igen, ez így van, elnök úr, köszönöm szépen. Andrew Lurannak hívnak, EKR eh, e eh, koordinátora vagyok a REGI E, részéről, és az, arra kérte Zamacki úr, hogy mutassam be ezt a véleményt, ő nem tud itt lenni, és e, ezért szeretném a fő megjegyzéseit megosztani önökkel. Én, amikor arról beszélek, hogy én, akkor őre gondolok, és nem a saját véleményemet mondom. Sok kollega érdeklődését fejezte ki az véleménnyel kapcsolatban, és benyújtotta a módosításait, és ez az IMKO és ITRE saját kezdeményezésű jelentését gazdagítjuk. Strasbourgban egy egész napos árnyék jelentéstevői ülést tervezünk, amelyen a kompromisszumos eh, megoldásokon gondolkodunk, egyébként még a módosítási javaslatokat. Eh, benyújtottam eh, néhány módosító javaslatot én magam is, remélem a kollégák ezt támogatni fogják, és azt szeretném hangsúlyozni, hogy a módosítások nagyon fontos a gazdaság kreatív ágazatait fedik le, és az a gazdaság fejlődésére, a versenyképességre és a fogyasztók véleményre koncentrálnak. Minden tagállamban léteznek ezek a szervek, amelyek ezzel foglalkoznak, ezért ezek áramvonalasítottak és digitalizáltak, sajnos nem halljuk a hozzászólót. SMEs and cross-border trade uh, concerns about unfair online price az igaz, a tisztességtelen online árkülönbségek merülnek itt fel, illetve a szolgáltatási irányelv ide vonatkozó részei. A kreatív tartalmak létrehozóinak megfelelő honorálása elengedhetetlen. A marakesi szerződést nagyon sok kollega támogatja, és ez támogatja a fogyatékkal élők hozzáférését. A technológiai semlegesség és a formátum semlegesség elengedhetetlen, hogy könnyítsük a hozzáférést. A tagállamok, amelyek copyrightot alkalmaznak, ennek megfelelően járnak el. Az internet szolgáltatók és az online közvetítők kapcsolatos véleményemet is megfogalmaztam, ez nyilván majd nagy vitákat vált ki. A szerződésjog egy következő fontos pont, ebből is nyilván heves viták lesznek. Fel kell ismerni a különbséget a digitális tartalom és más tartalomtípusok között kollégák, akik más frakciókból, vagy árnyékjelentéstevők nyújtottak be módosításokat, várom az együttműködést, nyilván több eh, klaszterre koncentráltak a kollégák a módosítások megfogalmazásakor. Az általános eh, személytulajdon eh, jogvédelem keret, copyright keret, a általános reform javaslat megfogalmazástól egy specifikusabb, például határon átnyúló eh, témákra irányuló felvetések is születtek. Ami a copyright kivételeket illeti, itt eh, a eh, copyright díjak harmonizációja merül fel, E, és végig kell gondolnunk, hogy milyen hatása van például a magán másolatok készítésére kivetett illetéknek. A közvetítők és a felelősség egyetemű meghatározása elengedhetetlen. Én a jogbiztonságot támogatom, a kollégák aggodalmát ezért osztom, de az innovatív fejlesztések útjában nem szeretnék akadályokat gördíteni, úgyhogy arányos megközelítést kell érvényesítenünk a kompromisszumokban, és a különböző jogi tartalmak között is különbségek vannak, ezt is figyelembe kell venni. A copyright végrehajtatása, itt a fogyasztók tudatosságának erősítése. Itt és egy arányos megközelítésre van szükség, a megfigyelő központ fontos szerepére. Itt ne csak a szolgáltatásokra koncentráljunk, hanem a termékekre is. Végül pedig a szerződéses jog, az itt a különböző opciókról beszélünk majd, amelyeket a szakbizottság javasol, és megnézzük, hogy van-e kompromisszumos lehetőség. Vannak olyan módosítások, amelyek az otthoni op- opció bevezetését tartalmazzák, a másik pedig a plenáris első olvasati álláspontját, hogy ebből induljunk ki. Dzsambaszki úr kollégáknak szeretnek köszönetet mondani az érdeklődésükért, és várja, hogy az itt elmondottakat közvetítsük majd felé, hogy a szakbizottság a digitális belső piaci stratégiához való hozzájárulását megtehesse. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Réda. Asszony, köszönöm szépen a jelentéstevőnek, akit eh, Lux úr képvisel. Nagyra értékelem az ön által elmondottakat a Júri véleménye úgy látszik, hogy fontos szerepet játszik a jelentésben. Nagyon fontos témák merülnek fel, amelyek a jogszabályalkotási javaslatban már kezdettől fogva központi szerepet játszanak. Nagyon jó pozícióban vagyunk, hiszen már megvizsgáltuk, mind az infoszok kérdéseit, mind pedig a copyright végrehajtása, érvényesítése kérdését a, a két jelent, a saját kezdeményezésű jelentésen e, keresztül, és az Európai Bizottság által benyújtott javaslatok megvizsgálásában tehát jól állunk már. A jelentéstevőtől, amit hallottam, e, azt hiszem, hogy jó irányban haladunk. Nagyon sokat beszéltünk már a részletekről, és tudjuk, hogy mind az átvihetőség, mind a határon átnyúló hozzáférés területén javításra van szükség. De hogy fog ez működni, hogyha az Európai Bizottság a portabilitást javasolja, az azt jelenti, hogy valaki a saját jogrendjének buborékában utazik majd? Ennek az adatvédelemre milyen hatása lesz? Mert jelen pillanatban a, geo, a geoblocking működik, az IP, de az IP címen keresztül működik, de hogyha az a, a hordozhatóságot bevezetjük, ez azt jelenti, hogy az embereknek azonosítaniuk kell magukat a személyes információval. Hogy történik ez meg? az alapjogokkal hogy lehet ezt összeegyeztetni. Aztán a határon átnyúló hozzáférést megnézem, milyen jogi eszközöket használhat a bizottság. Én nyújtottam be javaslatokat a módosításaimban hogy nézzük meg a kábel és szatellit irányelvet, online streaming, video on demand szolgáltatásokat. Fontos lenne tehát, hogy a szakbizottság ezeket a specifikus javaslatokat megvizsgálja, és ne csak általános megfogalmazásokat alkalmazon, hogy mondjuk a portabilitást javítani kell. Aztán a, meg kellene vizsgálnunk azt, hogy e korábban milyen véleményt képviseltünk ezekben a témákban. Például a különbségtétel a kereskedelmi és nem kereskedelmi célú felhasználással kapcsolatban, és ez azonban nem igazán jól működik, ez a különbségtétel, mert ez nem felel meg a felhasználók elvárásainak. Mi az, ami kereskedelmi, mi az, ami nem kereskedelmi célú. De új kivételek bevezetésekor például szöveges adatbányászat esetén nagyon óvatosnak kell lennünk. A, a nem kereskedelmi felhasználásra való korlátozás nagyon hasznos dolog lehet, de ezen különbségtétellel kapcsolatban már eddig is problémáink voltak. Ami a végrehajtást illeti, nem igazán kell itt eh, a, újra feltalálni a spanyol viaszt. A szoboda jelentésben a parlament üdvözölte a, a bizottság megközelítését a selekvési tervben, és időt kell hagyni a végrehajtásra. Az Európai Bizottság maga is azt mondja, hogy eh, több bizonyítékra van szükség a copyright és egyéb eh, szellemi tulajdon végrehajtási kérdésekben a jogi bizottságnak itt aktív szerepet kell játszania, az OHIM munkáját is alakítani, hogy ez a bizonyíték meg előkerüljön, felszíre kerüljön. Benyújtottam módosításokat a notice és téktán eljárással kapcsolatban, ezt a bizottságnak meg kellene vizsgálnia. Azt hiszem, hogy ez egy jó megközelítés, hogy a notice és takedown eljárásra szeretnénk közös szabályokat, de mi van, hogyha nincsen copyright harmonizáció? Hogyha egy cég tehát hogyha tégdán eljárásban akar átvenni egy oldalt valaki, akkor hogy kell eljárnia? A copyrightot kell alkalmazni, vagy valami más szabályt. A notice és takedown eljárásban kapcsolatban az kivételek és a korlátozások nem lennének érvényesek, mert semmi értelmük nincs, hogyha nem egyformák egész Európában. Főleg azon területeken, ahol egy szélesebb körű online határon átnyúló forgalom van, ott nagyon fontos a harmonizáció. Végül pedig a e, közvetítők kérdése nagyra értékelem a jelentéstevő e, e, árnyaltabb megfogalmazását. Szerintem is fontos a lát, belátni azt, hogy a közvetítők új definíciója egy Pandora szelencéjét nyithatná meg, mert eddig nagy, elég jól működött az internetvilág az eddigi szabályokkal. Meg kell nézni, vagy definíciókkal, meg kell nézni ezt az Európai Bizottság már a közvetítők felelősségével kapcsolatban több vizsgálatot folytatott, na most ezt kell, ennek az eredményeit kell megnézni. Végül pedig, ami az illetékeket illeti, ez tulajdonképpen ez az elefánt itt a teremben, mert egyrészt ez egy nagyon nehéz kivétel, harmonizálandó kivétel, mert nagyon különböző megközelítéseket alkalmaznak a tagállamok, de a másik oldalon pedig fel kell ismernünk azt, hogy a különböző, ez, hogy különböző illetékek vannak a különböző termékeken, ez az egyik legnagyobb korlát a belső piaci copyright kivételekkel kapcsolatban. Hogyan lehet itt jobban harmonizálni? Nem hiszem, hogy elfogadható helyzet ez. Az, hogy például termék előállítók, akik már eleve fizettek illetéket, kétszer kell megfizetniük ezt, hogyha kereskednek vele az Európai Unióban. Ezen a területen valóban előrelépést kell elérni, és meg kell nézni, hogy milyen kárt okoz, az a magán másolás, ha egyáltalán okoz kárt, és olyan megoldásra kell jutni, ahol a, ez a kár, kikalkulált kár, ez egyértelmű vizsgálatokon és tényeken alapszik. Várom az együttműködést a jelentéstevővel és a többi árnyék jelentéstevővel, és azt gondolom, hogy tényleg hozzájárulást tudunk adni, valóban konkrét, precíz javaslatokat tudunk tenni az Európai Bizottságnak arra vonatkozóan, hogy hogyan kell ezt végrehajtani, eh, az IP végrehajtását, tehát a szellemi tulajdonjog védelmének végrehajtását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Hannibal asszony. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a jelentést. Köszönöm Lower úrnak, hogy felvezette. Nagyon sok szempont található a jelentésben, sok érdek. Nagyon komoly dolog a kreatív személyiségek megfelelő díjazása. És az sem véletlen, hogy létezik a szerző jogdíj, a copyright. Alapvetően ez jelenti a kreatív emberek védelmét, hiszen más nem is védi őket. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy erősítsük itt a fellépésünket. És a marrákesi szerződésre is utalnék. Itt a másolatokról is szólnék. A Réder jelentés is szól ezzel, erről, és itt nagyon sok kivétel van, nagyon sok korlátozás van, véleményem szerint, és egy nagyon bonyolult dolog. Én itt óvatos lennék a harmonizációval, tehát hogy a korlátozásokat is harmonizáljuk. Hiszen a tagállamok szerzői jogrendje nagyon eltérő. És nem tudom, hogy hogyan lehetne a harmonizációt elérni, de szerintem nem kívánatos dolog. A saját szakbizottságunk is megállapodott bizonyos minimális normákban, minimális területekben ami a harmonizációt illeti. És például az oktatás számos országban kivételt jelent. És véleményem szerint ezek végre is hajthatók. Teljes mértékben egyetértek azzal, amit Réder úr mondott, hiszen a minimális normákban szerintem meg kell és meg is lehet egyezni. De itt a kereskedelmi megkülönböztetés új területekre visz minket. És ide tartozik az adatpányászat is. A bizottság számára is új dolog ez, és ahogy a technológia fejlődik, itt egyre fontosabb lesz a minimális standardekben való megalapodás. Tehát az egész kérdés egyik nehézség, a digitális belső piac nehézsége, hogy uh, hogyan tudjuk figyelemmel kísérni a jogbiztonság kérdését. Véleményem szerint pedig itt nem lehet annyira hatékony a jogalkotás és a Réder jelentésben is szóltunk erről. Végezetül pedig itt a közvetítőkről, a platformokról szólnék. A bizottság javaslatot terjez be majd erről, de én úgy gondolom, hogy nekünk garantálni kell, hogy a közvetítők is éljenek a felelősségükkel. Hiszen nagyon fontos az, hogy megfelelő módon működjön a digitális belső piac a közvetítőkkel. És igazából nekik az Európai Unióhoz sok közük nincsen. Azonban szerintem nagyon fontos az, hogy működjön a digitális belső piac, és garantálnunk kell, hogy a kreatív alkotók megfelelő díjazásban részesüljenek, és hogy egy minimális norma rendszerben megállapodjunk. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Mauro úr. Grazie, Presidente. Cercherò di essere... Köszönöm, elnök úr. Próbálom rövidre fogni, mert sok témát már a kollégák körbejártak. Több módosítót is beterjesztettem, amelyeknek az fővonal az, hogy harmonizáljuk az online tulajdoni jogokat. Azt gondolom, hogy olyan reformra van szükség, amely lehetővé teszi azt, hogy a kulturális sokféleség megmaradjon. Ez nagyon sok európai számára fontos. Úgy vélem, hogy nagyobb együttműködésre van szükség a tartalom létrehozói között, illetve nagyon fontos, hogy a, hogy a különböző láncok megmaradjanak, tehát az egész hálózatot mindenképpen védeni kell. Amit az imént hallottunk, ahhoz én is csatlakozom. Nagyon fontos, hogy, ér, hogy világosan lássuk, hogy kinek milyen logál, log, jogi státusza van. Pontosan tudni kell, hogy kire vonatkozik, milyen formában a szerzői jog. Ezt ex és ex post is nagyobb hatékonysággal kell definiálni. Röviden összefoglalva, ezt tudnám elmondani a módosítóimról. Thank you, Mr. Zviefka. Köszönöm, Zviefka úr. Köszönöm, elnök úr. Néhány megjegyzésem lenne az árnyék előadónk részéről, aki sajnos nem tudott ma eljönni. Amit szerettem volna elmondani, az egybevág azzal, amit már hallottunk. Nagyon örülök, hogy eh, Dzsambacki úr szorosan együttműködött az árnyék jelentéstevővel. Ennek eh, nyilván eh, számos előnye van. A digitális belső piac potenciáljáról beszélünk, és érezzük, hogy ennek a potenciálnak milyen energiája van. A kérdés az, hogy élünk-e ezzel az energiával. Ezen kívül fel kell tennünk azt a kérdést, hogy ki élhet ezzel a potenciállal. Tehát a vállalatok, a polgárok, hiszen a polgárok azt várják tőlünk, hogy olyan eszközöket adunk nekik, amelyek átláthatóak. És természetesen jogbiztonságot szeretnének. nyilvánvalóan Hannibal asszonyjal is egyetérthetek, hogy a digitális belső piac nagyon gyorsan változik, éppen ezért nehéz megfelelő jogalkotással reagálni. Olyan jogalkotással, amely megfelelően rugalmas. Ezen túlmenően pedig gondoskodnunk kell arról, hogy itt mindenki jól járjon. Tehát a, egészen a termelőktől a végfogyasztókig. Tehát itt is valahol egy ellátási láncról van szó. És az ellátási lánc részvevőinek pedig garantálni kell a tisztességes viszonyokat. A szakbizottságunk a csomag a most összeállítandó csomagért felelős. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy olyan megoldásokat dolgozzunk ki, amelyek lehetőleg hatékonyak. Hiszen csak is így garantálhatjuk, hogy a digitális belső piac potenciálját teljes mértékben kihasználjuk. Nem szeretném most megismételni azt, amit itt az előttem szólók mondtak, de nagyon fontos azt garantálni, hogy a tartalmak is legális módon megjelenjenek és továbbíthatók legyenek. Hiszen csak is így érhetjük el, hogy az alkotók, a kreatív alkotók megfelelő mértékben élhessenek kreativitásukkal. Hiszen csak is úgy garantálhatjuk, hogy a végfelhasználó is megkapja azt a lehetőséget, hogy éljen a digitális belső piac potenciáljával. Nagyon fontos, hogy a szerzői jogok is átláthatóak legyenek, hiszen ez annak az alapja, hogy az alkotók megfelelő módon alkossanak. Csak is így tudjuk garantálni azt, hogy a mindennapi életünk egyre több területét átfogja majd a digitális, digitális belső piac. Az alkotók, az online közvetítők és a végfelhasználók is figyelembe kell, hogy kerüljenek, hiszen szerintem ez a kulcsa annak, hogy a digitális belső piac úgy működjön, ahogy kívánjuk. Mindaz, ami a kulturális sokszínűség védelmében elhangzott, a részemről támogatást kap. Nagyon fontos itt a területiség elve, hiszen így tudjuk Európa kulturális sokszínűségét megőrizni. Most további munkákkal kapcsolatban a következőt szeretném még elmondani. Olyan eszközök is szükségesek, amelyeket nekünk kell kidolgozni, és lehetővé teszik a kreatív alkotók potenciáljának teljes megvalósulását. Az online kereskedelmet is növelnünk kell, és pedig a határokon átnyúló módon is. Hiszen a digitális belső piacról impulzusoknak kellene kiindulniuk a európai gazdaságot is erősíteti ez. Tehát eh, nem csak a tartalmi kérdések lényegesek, hanem az eljárási kérdések is. És eh, szeretném figyelmeztetni önöket, illetve szeretném fi felhívni figyelmüket arra, hogy eh, a saját kezdeményezésű jelentés megpróbál minden érintett érdekében eljárni. És szeretnék utalni arra, hogy itt az egyes szakbizottságok kompetenciái is fedik egymást. Tehát nagyon fontos az, hogy a szakbizottságok kompetenciáit pontosan leírjuk. Tehát itt szó van nemzeti polgári jogról, kereskedelmi jogról, nemzetközi kötelmi jogról, tehát nagyon-nagyon sok téma érintett. És köszönöm szépen. Uh, Mrs. Geringer. Geringer asszony. Köszönöm szépen. Én is szerettem volna szót kérni, hogy köszönetet mondjak a jelentéstevőnek ezért a jelentésért. Nekem is lenne néhány észrevételem de csak a lényegről beszélnék. Amikor a belső piacról beszélünk, akkor ahhoz, hogy működjön a digitális belső piac, többet kéne beszélni arról, hogy a szerzőjognak milyen territoriális jellege van. Hogy valóban létrejöjjön az egységes belső piac, amely az egész Európai Unióra vonatkozik ekkor lesz értelme a teritorialitásnak, és ettől lesz működőképes mindez. Jó lenne, hogyha egyértelmű lenne, hogy a szerzőknek milyen jogai vannak, és egyértelmű lenne számukra az, hogy amikor fellépnek, amikor tesznek valamit, akkor mikor maradnak a legalitás mesdjéjén belül. Nagyon, fontosak, nagyon fontos körülhatárolni tehát a legalitást, és arra is gondolni kell, hogy a jogszabályok változnak országról országra, ez nem újdonság. Egy projektről beszélünk, de ez nem fog működni, hogyha ezt a szükséges megközelítést nem alkalmazzuk. Fokozatosan kell haladnunk a harmonizálás felé. Nem szabad az időt elvesztegetni. Ott van a közvetítők felelőssége. Nagyon jó lenne, hogyha pontosan meghatároznánk, hogy mit is jelent ez a felelősség. Tehát az ők, a közvetítők feladatkörét kell a lehető legalaposabban meghatározni. Például, hogyha van egy vállalkozónk, amely megépít egy autópályát A városból B városba, az csak autópályaépítő, azért nem felelős, hogy mit szállítanak utána az autópályán. Hogyha egy tetszőleges kamionban illegális árut találnak, akkor vajon meg lehet-e keresni azt a vállalkozót, aki az autópályát megépítette? Meg lehet keresni, de attól még nem ő a felelős azért, hogy egy kamionba milyen egy kamionban milyen illegális árut szállítottak. A közvetítők esetében, egy ilyen típusú esetben a közvetítők nem lehetnek felelősek. Rendőrségi szempontból legalábbis. Remélem, hogy a lehető leginkluzívebb vitát fogjuk ezzel kapcsolatban megrendezni, és várom az árnyékelentős tevői üléseket. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Úgy látom, más nem kér szót, de Anderson. Very briefly, since it has... Csak röviden. Mások ugyanis nem utaltak erre. Egy módosítót begyújtottam a KKV-k problémáiról, hiszen amikor IKT normákat akarnak használni, rosszul definiált normákat akarnak használni a KKT-k, akkor bizony nagy nehézségeik vannak. Gyakorlatilag használhatatlanok ezek a, ezek a normák, vagy ezek a standardok a KKV-k számára. Módosítom erről szól, ezt kéne kijavítani, ezt a problémát megoldani. Elnök, köszönöm. Nem tudom, hogy a jelentéstevő reagál erre. Igen, nagyon röviden köszönöm a kollégának, a kollégáknak ezeket az észrevételeket. Két dolgot hadd mondjak. Egy, Dzsambaszki úrnak természetesen hülyen beszámolok arról, hogy mi zajlott le itt ma, mit hangzott el. Egyébként amit az én szakbizottságomban, ami az én szakbizottságban el, elhangzott, félelmek, aggályok, problémák, azok rendkívül hasonlatosak ahhoz, amit itt hallottam. Hallottuk az imént az autópálya hasonlatot, ez egy nagyon jó hasonlat. Lehet, hogy egy kicsit túlzásnak tűnik, de érdekes ez az illusztráció. Aztán a, ami a Safe harbor illeti, illetve hogy mi történt a bírósággal, hát ezt meg kell nézni közelebbről, meg kell nézni a platformok üzemeltetőit, illetve a tartalmat létrehozókat. Egyébként köszönöm mindenkinek a véleményét. Köszönöm. Elnök, ezzel a 13-as pont végére értünk. A 14-es pont következik eszmecsere. Tehát a közúti balesetek elévüléséről beszélünk. Ennek én vagyok a jelentéstevője. Először is szeretném a figyelmükbe ajánlani azt, hogy egy ehhez igen hasonlatos elkezdeményezésű jelentést indított el 2006-ban még a jogi bizottság a címe is hasonló, csak a címben megjelölik, illetve utalnak a emberi sérülésekre is, a határon átnyúló közúti balesetekben. Diana Wallace volt a jelentéstevő, és 2007-ben szavazta ezt meg a parlament. A bizottság bizottságot arra kért ez a jelentést, hogy vizsgálódjanak az ügyben, hogy a belső piacra milyen hatással van az, hogy eltérnek az elévülési idők a közúti balesetek esetében a tagállamok között. Arra is felkérte a bizottságot, hogy számosítsa, hogy pontosan hány személyes sérülés történt ilyen típusú balesetekben, illetve hogy a sérült félnek milyen nehézségei voltak, abból kifolyólag, hogy az elévülési idők, a határidők eltérnek. Illetve milyen esetekben volt komoly jogi konfliktus a tagállamok között, ebből kifolyólag. A harmadik dolog pedig az volt, hogy az ilyen esetekben, tehát a halálos kimenetelő, illetve a személyes sérülése járó ö, határon átnyúló közúti balesetek esetében, ha szükséges, akkor nyújtsanak be egy javaslatot, illetve egy komolyabb tanulmányt. Az áldozatok kártalanításáról is szólt ez. A tagállami gyakorlatokat hasonlította össze a bizottság, illetve a különböző lehetőségeket hasonlították össze, hogy hogyan lehet a kártalanítást javítani. Ebben a dokumentumban reagált tehát a bizottság 2008-ban. A jelentésben azt olvashatjuk, hogy A Nagyok az eltérések a tagállami elévülési periódusok között, éppen ezért nagy a torzulás esélye. Nagyon féleképpen föl lehet lépni ez ellen. Például egy európai rendelettel is föl lehet lépni, vagy egy új európai bíróságot lehet létrehozni, amely nyomon követné ezeket a típusú szabályokat. A bizottság továbbá két nyilvános konzultációt is rendezett, egyet 2009-ben, és egy másikat 2012-ben. Ennek az a célja, hogy az ilyen közúti balesetek áldozatainak milyen nehézségei vannak, amikor kártalanítást kérnek az elévülési az elévülési öm, időszakok eltérésé miatt. Négy lehetséges, négy lehetőséget kellett megvizsgálni az érintett feleknek. Egy, tájékoztatás a közúti balesetek áldozatai felé. Kettő. Kötelező vététele, a tájékoztatás kötelező vététele. Három, harmadik lehetőség. Általános tájékoztatás az eredményes időszakokról. Negyedik opció. Új szabályok bevezetése, melyek harmonizálnák az elővölési időszakot a közúti balesetek esetében, határon átnyúló közúti balesetek esetében. A bizottság azonban még nem tett javaslatot jogszabályra vonatkozóan. Ennek a saját kezdeményezésű jelentésnek az a célja, hogy ismételten napirendre tűzzük ezt a jelentést. Igazi ajánlást szeretnék létrehozni, amelyel arra ösztökelnénk a bizottságot, hogy foglalkozzon ezzel. A lényeg, a kiindulási pont az az, hogy nagyon fontosak a telévülési határidők, és EU szinten kell ezzel, foglalkozni. 2011-ben a Fundamental Rights Agency, tehát az alapjogi ügynökség létrehozott egy eh, jelentést, miben egyértelműen leszögezik, hogy ezt a kérdést eh, mi hamarabb harmonizálni kell. Alapjog az, hogy mindenki eh, kérhessen kártalanítást, de sajnos a túlságosan rövid elévülési határidő ezt megakadályozhatja. két paraméterrel kell legalább kiegészíteni a vitát. Egy, az érdekvédési időszak, az időszakok eltérnek a tagállamok között, a jog rendszerek a kontinentális Európában prescription periodot neveznek meg, elévős időszakot, tehát egy olyan időszakot, amelynek eltelte után nem lehet követeléssel élni. A common law alkalmazó országokban olyan határidő létezik, amikor már nem lehet követelést benyújtani, de a követelés maga továbbra is él. Nagyon nagyok tehetek az eltérések a tagállami gyakorlatok között. Például, hogy mikor kezd el az időperegni, avagy hogyan kezelik a kiskorúakat, hogyan kezelik a fogyatékkal élőket, illetve föl lehet-e függeszteni, vagy meg lehet-e állítani az elévülési idő futását. Azon tagállam joggyakorlatán alapul a szó, a minden egyes esetben a folyamat, amely tagállamban történt a baleset, a Roma 2-esnek ez felel meg. Elég bonyolult tehát a helyzet. Sokszor az áldozat nem ismeri azon tagállamnak a szabályrendszerét, ahol, az, ahol a baleset történik. Ha ezt összeadjuk azzal, hogy az elévülési időszakok is eltérnek, egyértelmű, hogy milyen hátrányos helyzetbe kerülnek az áldozatok, nem élhetnek, illetve nem biztosíthatják jogukat, nem élhetnek az a jogukkal, hogy kártérítést követeljenek, és, a, és nagyon nehéz sokszor elkerülni azt, hogy, hogy komoly összegeket kelljen kifizetni a bíróságokon. Jenny Papatas készített egy tanulmányt erről a kérdésről, és ennek a végleges változatát november végén ismerhetjük meg, valószínűleg. Utána pedig rendezünk egy közmeghallgatást arról, hogy milyen kihívások érzékelhetők és léteznek még ebben a témában. Terveink szerint 2016 első felében kerül sor erre a meghallgatásra. Különböző szakértőket, EU-s szerveket és szakszervezeteket fogunk meghívni. Köszönöm szépen, ennyit szeretem volna mondani, és várom a vitát. Remélem, jó lesz az együttműködés. Most pedig önökön a sor. Ki szeretne hozzászólni? Object or make recommendations, ask questions. Mr. Le Breton. Le Breton úr.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 hogy amin az ilyen kártalanításokat illeti az autós balesetek esetében még akkor is, hogyha határon átnyúló balesetekről van szó, az a tagállam illet, illetékességébe tartozik. Van itt egy dolog, amelyre ön nem utalt. Ön azt mondta, hogy négy megoldás, különböző megoldás lenne. Én kettőt látok itt, személy szerint két megoldást látok. Az egyik, vagy javítjuk az információt az egyes közlekedési modalitások alapján, vagy harmonizáljuk a jogi szabályokat. Én magam azt gondolom, hogy az első megoldást kell alkalmazni. A, a, az információ javítását szerintem ez teljes mértékben elegendő ahhoz, hogy a problémát megoldjuk. Köszönöm. Mrs. Delvon. Delvon asszony, Delvon asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha jól értettem, ön, a jelentéstevő, azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy gyorsuljon föl, mert a parlament már megállapította, hogy ha nem is sürgős az ügy, de mindenképpen szükséges reagálni. És azt gondolom, hogy annélkül, hogy a tagállamokat arra kényszerítenénk, hogy teljes harmonizációt vezessenek be, a parlament tehet javaslatokat, mondhatjuk azt, hogy valóban vannak minimál, minimál határidők, amiket be kell tartani, vagy maximum határidők, egy bizonyos koordinációt alkalmazni kell, mert az információ, a tájékoztatás az önmagában, hát szép dolog, de az általában az emberek akkor keresik az információkat, amikor már túl késő. Persze jó dolog a jó tájékoztatás és az informált döntés. A parlamentünk szerepe az, hogy a polgárokat szolgálja. Megállapíthatjuk, hogy a polgárok egyre többet utaznak, a határokat is átlépik, és ez mindenképpen egy hasznos segítség lenne ilyen esetekben, úgyhogy én várom az együttműködést ebben a témában. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Én is szívesen működöm együtt a kollégákkal, nem látok egyéb hozzászólási kérést. Úgyhogy ezt az eszmecserét le is zárhatjuk. És a 18-as napi rendi pont következik. A Kievben járt küldöttség látogatásáról szóló eszmecsere. Tájékoztathatom talán a kollégákat, akik itt vannak és jelen vannak, hogy négy képviselő utazott Kievbe. Hautala asszony, Bezsero asszony, Uspaszki úr és én. A delegáció célja a jogi együttműködés, vagy témája a jogi együttműködés a polgári jogi kérdésekben. Azért utaztunk el Kievbe, mert a ratifikációra ratifikációra kerül az Ukrajnával való egyezmény, illetve a ratifikációja már a végéhez közeledik. El kell mondanom, hogy nagyon aktuális volt ez a, ez a küldöttség. Hatalmas strukturális reformra kerül sor, a jogrend strukturális reformjára, amihez segítséget nyújt részben egy Európai Uniós tanácsadó küldöttség, amely a polgári biztonsági témával foglalkozik. Ez a misszió az ukrán hatóságokat segíti és tanácsot ad 2014. júliusa óta. Egy radikális reformra került sor, lehetőségünk nyúlt arra, nyílt arra, hogy az ukrán parlament képviselőivel egyeztessünk, meghallgattuk a koalíció és az ellenzék képviselőit, úgyhogy minden lehetséges véleményt meghallgattunk a reformmal kapcsolatban. A küldöttség az interdelegációval együtt, interdelegáció küldöttségével egy időben volt Ukrajnában, itt külső kereskedelmi kapcsolatokra koncentrált az INTA nyilván, de minden esetre jó volt együtt utazni, mivel az ukrajnai igazságszolgáltatás reformja hátrányos lehet az esetleges beruházóknak, külföldi beruházóknak megállapításra került, hogy csak a reform után csak akkor fognak tudni bizalommal beruházni a beruházók Ukrajnába, hogyha ez, ez a reform megvalósul és végrehajtásra kerül. A Hobnarádában is jártunk, találkoztunk például Az elnökkel, eh, illetve az ukrán, ukrán legfelsőbb bíróság elnökével és eh, kollégáival, Poroshenko eh, elnökkel is találkoztunk, illetve az újonnan alakult korrupció elleni harc foglalkozó hatósággal is. Látják tehát, hogy nagyon sűrű napunk volt. Itt szinte ebédre is alig maradt időnk. Olyan sok ülést terveztek be nekünk. Hautal asszonyát teljesen egyetértek, ő is azt mondta, hogy annyira aktuális és jól időzített misszió volt ez, hogy végig kellene gondolnunk, hogy a szakbizottságunk esetleg Moldovába, illetve Grúziába is elutazzon-e, mint egyéb újonnan társulási egyezményt kötött országokba. Haroldra nézek, és és kérdezem, hogy elfelejtettem-e valami fontosat elmondani a kollégáknak. Úgy látszik, hogy nem. Kérdezem a kollégákat, hogy van-e bármilyen kérdésük, akkor nyugodtan tegyék föl, mert én vagyok az egyetlen az egész misszióból, aki ott volt, és aki most még itt van. Mr. Kester. Kester úr következik, tessék. Igen, egy kérdésem lenne, egy dolog érdekelne. Szóboda úrön elmondta, hogy milyen különböző témákra, találkozókra került sor. Mi az ön összefoglalója ezzel kapcsolatban? Azt gondolja-e, hogy Ukrajna valóban megbízható jogállamot tud létrehozni, és a demokratikus struktúrákat erősíteni tudja, mert az, mert a, az újságokban azt olvassuk, hogy nacionalista részben fasiszta erők próbálják meg a parlamenti, illetve a jogállami rendet felborítani. Önnek mi a véleménye, ami a jogállamiságot és demokráciát illeti? Én azt mondanám ezzel kapcsolatban, hogy amit ö, ön is tudja, hogy az ön által fasisztának nevezette erők megbuktak a legutóbbi választáson, úgyhogy a valódi politikai befolyásuk eléggé minimális, és el kell mondjam, hogy ami a jogszabály alkotást illeti, tehát a az igazságszolgáltatási reform jogszabályalkotási oldalát illeti, ez nagyon bátor és nagyon jó. Hogyha ezt valóban megvalósítanák, akkor ez tényleg hatalmas erőle, előrelépés lenne a jogállamiság felé. Eddig Ukrajna a törvényhozással volt elfoglalva, és most következik majd a végrehajtás. ez is nagy kihívásokat rejt, hogy finoman fogalmazzak. Eine Nachfrage, ein wichtiges Thema. Még van egy kiegészítő kérdésem, Ukrajnában fontos téma, a Kelet-Ukrajna, és itt megpróbálnak inkább egy föderális jogrendet létrehozni, amelyben a régiók fontosabb szerepet kapnak az önrendelkezés, tehát a régiók önrendelkezése fontosabb szerepet kap, nagyobb hangsúlyt kap. Erről beszéltek-e? Válasz. Beszéltünk róla, de nem túl mélyrehatóan. Ez ezt csak akkor említettük, amikor az Ukrajnába való beruházásokról beszéltünk. Az ország keleti, részére, keleti része destabilizálódott, és azt reméljük, hogy ez a potenciális beruházókat nem fogja eltántorítani. A legnagyobb akadály továbbra is az igazságszolgáltatási rendszerben van, de a kelet-ukrajnai kérdést kérdés nem játszott olyan nagy szerepet a vitáink során. Jó, nem látok további kérdést. A 19-es napi rendi ponttal folytatjuk. Ebben is én vagyok a jelentéstevő, elnézést. és most cseh nyelvre fogok váltani, hogyha megengedik. Kedves kollégák! Az uniós intézmények belüli átláthatóság, elszámoltathatóság és fedhetetlenség témája van napirendünkön. A szakbizottságunk véleményt készít. Az illetékes bizottság pedig az AFKO. Rendkívül fontos ez a téma, az európai intézmények pozitív képét, üdvözlésekről kialakult pozitív képet illetően, és mindent meg kell tennünk az átláthatóság javítása érdekében és azon eszközök kidolgozása érdekében, amelyek ennek megvalósítását célozzák. Az átláthatóság nagyon fontos téma, azt hiszem, hogy mondhatjuk, hogy az intézmények helyes lépéseket tettek ennek megvalósulása irányában, azonban ezek alaposabb kidolgozására kell koncentrálnunk most. Föl kell, végig kell gondolnunk, hogy a szerződésben milyen javaslatok vagy rendelkezések merülnek fel. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 15. pontjának első bekezdése arról szól, hogy a közügyek megfelelő rendezését biztosítani kell, és ennek érdekében az intézmények szervei a lehető legnyitottabban járnak el hogy a hármas bekezdés az 15-ös cikkből eh, azt eh, mondja ki, hogy minden Európai Uniós polgár és minden az Európai Unióban lakájára rendelkező eh, jogi személy és természetes személy jog, jogosult arra, hogy az Európai Uniós intézményeket felkeresse. Ezt mondja ki tehát a szerződés. különböző meghallgatások, tanulmányok eh, eh, keretében többször is eh, hangsúlyozták ezeket a rendelkezéseket. Mi is rendeztünk egy meghallgatást a témával. Mindemellett van itt egy mozgástér, van itt egy bizonyos mozgástér, a véleményünkben ezt kihangsúlyozhatjuk. Az átláthatóságról nem általánosságból szeretnék beszélni, hanem fontosnak tartom, hogy a szakbizottságunk olyan témákra koncentráljon, amelyek ennek a szakbizottságnak a, a, az illetékességébe tartoznak. Például a e, közokiratok hitelesítése, a e, szövegek e, józan megfogalmazása, és természetesen várom az önök javaslatait, várom az együttműködést, és remélem, hogy pozitív eredményre tudunk jutni. Ami az ütemtervet illeti, November 12-én kell benyújtani a véleménytervezetet, a módosító javaslatok november 19-ig születhetnek meg, és a szavazás elvileg a szakbizottság Strasburgi decemberi rendkívüli ülésén lesz. Ez lenne részemről, amit szeretnék elmondani, és természetesen csak sajnálhatom, hogy ha Hautala asszony nincs itt most pont, aki pedig biztos szívesen részt vett volna a vitában de várom az eszmecserét önökkel, várom az önök megjegyzéseit. Ennyit szeretem volna elmondani csehül, és most várom a kérdéseiket, megjegyzéseiket. Uh, well, I do not see any request. Úgy látom, hogy senki nem szeretne hozzászólni ezzel az eszmecsere tulajdonképpen mm, nem valósul meg. Ezt úgy értelmezem, hogy mindennel egyetértenek, amit elmondtam. Köszönöm a részvételt, és délután három órakor találkozunk.